nincsen ezzel kapcsolatban megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintjük a tegnapi ülési jegyzőkönyvét. Egyéb elnöki közlemények. A francia köztársaság illetékes hatóságai az Európai Parlament elnökének két kéremet nyújtottak be Jean-François Jalk mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatban, illetve két kérelmet Jean-Marie Le Pen parlamenti mentességének felfüggesztésével kapcsolatban. A házszabálynak megfelelően ezeket a kérelmeket továbbítottuk a Júri szakbizottsághoz, hiszen ez az illetékes szakbizottság a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatban. A néppártól